Va bene. Rapporto PAC compromesso. Akkor kezdődik a szavazás. Egyes bekezdés hatos kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadva. Következik a hetes kompromisszum, és így az összes köztes módosítás kiesik. Mellette, ellene, elfogadva. Nyolcas kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 69-es mellette, ellene, tartózkodók, 70-es. Jó, akkor az előzőt leellenőrizzük. 69-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom. Akkor kezdjük előről. Megnyitom a szavazást. Működik a rendszer? Én is mellette szavazok. Chiudiamo la votazione. Lezárom a szavazást. Mellette 34 plusz 1, 16-an ellene elfogadva, 70-es. Részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene, elutasítva. Második rész mellette, ellene, elfogadva. 71-es mellette, ellene, elutasítva. 72-es okafogyott, illetve visszavonták, 73-as mellette, ellene, elutasítva. 74-es mellette, ellene, elutasítva. 79, 75 mellette, ellene, elfogadva. 76-os visszavonva, 77-es mellette, ellene, elutasítva. 78-as mellette, ellene, elutasítva. 79 mellette, ellene, elfogadva. 80-as mellette, ellene, elfogadva. Két részben a 81-es mell- első mellette, ellene, elfogadva. Második rész mellette, ellene, elutasítva. 85-ös mellette, 85-ös mellette, ellene, elutasítva. 86 mellette, Nem, nem. Elnézést kérek. Helyesbitek, mondja az elnök. A 86-os is okafogyottá vált, és a 88-asról fogunk szavazni. Mellette. Ellene. Elutasítva. 89. Mellette. Ellene. Elutasítva. 90-es mellette, ellene, elfogadva. 91 mellette, ellene, elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 102-es mellette, ellene, elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 103-as mellette, ellene, elfogadva. 108-as mellette, ellene, elutasítva. 109 mellette, ellene, elfogadva. 110 mellette, ellene, azt hiszem, ezt elfogadtuk. Igen. E, egyetértenek, nem? Szóbeli hármas módosítás mellette, ellene, elfogadva. 115-ös, nem. Ezt mégse kell megszavazni, 116-os. Sőt, 117-es mellette, ellene, elutasítva. 118 mellette, ellene, elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 13-as kompromisszum. Tehát 13-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 125-ös mellette, ellene, elfogadva. 126 mellette, ellene, elfogadva. 127-es mellette, ellene, ezt leellenőrizném, mert nem vagyok egyáltalán biztos az eredményben. Tehát 127-est, megnyitom a szavazást. Elektronikus szavazás. Lezárom. 30-an mellette, 24-en ellene, elfogadva. 128-as mellette, ellene, elfogadva. 129-es mellette, ellene, elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, elfogadva, 140-es mellette, ellene, elfogadva, 16-os kompromisszum mellette, ellene, elfogadva, 17-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva, 160-as mellette, ellene, elfogadva, 18-as kompromisszum mellette ellene elfogadva, 19-es kompromisszum mellette ellene elfogadva, 169-es mellette ellene elutasítva, 170-es mellette ellene elfogadva, 173-as mellette ellene, elutasítva, 20-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadva, 177 mellette, ellene, elfogadva, 178 mellette, ellene, elutasítva, 179-es mellette, ellene, elfogadva. 21-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva, 181-es mellette, ellene, elutasítva, 183-as mellette, ellene, elfogadva, 182-es mellette, ellene, elfogadva, 184-es mellette, ellene, elfogadva, 185-ös illetve elnézést, mondja az elnök. A 186-osra térünk rá mellette, ellene, elfogadva. 187-es mellette, ellene, elfogadva. 188-as mellette, ellene, elutasítva. 189-es mellette, ellene, elfogadva. Részenkénti szavazás 190-es Módosítás első rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Második rész. Kérik az első rész ellenőrzését elektronikusan? Akkor ezt megnyitom. Tehát 190-es első részéről elektronikus szavazás. Lezárjuk a szavazást. 25-en mellette, 29-en ellene, plusz 2, elutasítva. Második rész. 190-es második része mellette, ellene, elutasítva. 191 mellette, ellene, elutasítva. Egyes kompromisszum a preambulum bekezdésekhez. Mellette, ellene, elfogadva. Tízes mellette, ellene, elutasítva. Tizenegyes mellette, ellene, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Tizennyolcas módosítás mellette, ellene, elfogadva. tizenkilences mellette, ellene, elfogadva. 20 mellette, ellene, elutasítva. 21-es mellette, ellene, elutasítva. 22-es mellette, ellene, elutasítva. 23-as mellette, ellene, elfogadva. 25-ös, az előző elfogadottnak tekinthető, 25-ös mellette, ellene, elfogadva. Igen, tessék? Egy perc szürelmet kérek. Excuse me, um, Ne haragudjon. A 12-es módosítás a második részét csak akkor fogadják el, hogyha az első rész nem válik okafogyattá, azt továbbra is meg kell szavaztatni. Oké? Okay? Rendben? Dobbiamo tornare. Elnök, 12-esre visszatérünk. Az első részről szavazunk. Akkor 12-es első rész mellette, ellene, elutasítva. 25-ös, illetve ezt már elfogadtuk, akkor jön a 26-os, mellette ellene elutasítva. 27-es két részben, első rész mellette ellene elutasítva. Második rész mellette ellene elfogadva. 28-as mellette ellene elfogadva. 29-es mellette, ellene, elfogadva. 30-as, két részben. Első rész, mellette. Ellene. Nem jól látom a helyzetet, tehát 30-as rész, 30-as módosítás első része elektronikus szavazással. Lezárom a szavazást. 22 plusz 1 mellette, 33-an plusz 2 ellene. Elutasítva. Második rész. Mellette, ellene, elfogadva. 31 mellette, ellene, elutasítva. 32 mellette, ellene, elutasítva. 33-as mellette, ellene, elfogadva. 34 mellette, ellene, elutasítva. 35-ös. Harmincötös mellette, ezt visszavonták, elnézést, nem láttam. Első szóbeli módosítás mellette, ellene, elfogadva. 36-os. Okafogyottá vált. 37-es következik, mellette, ellene, elutasítva. 38 mellette, ellene, Elutasítva. 39-es mellette, ellene. Elutasítva. 40-es mellette, ellene. Elfogadva. 41 mellette, ellene. Elfogadva. 42 mellette, ellene. Elfogadva. 43-as mellette, ellene. Elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 45-ös mellette, ellene, ez is elutasítva, legalábbis úgy tűnik. 45-ös leellenőrizzük? Jó. Akkor megnyitom a szavazást elektronikusan a 45-ösről. Mindenki leadta a szavazatát, 26-an ellene, plusz 1, ellene 29 plusz 2 mellette, tehát elfogadva. Kettes szóbeli módosítás mellette. Kért a szót? Boszkút képviselő. Köszönöm szépen. Az SND nevében a következő változtatásokat kérném a kettes szobai módosításával kapcsolatban. Az SAA nem elfogadása, nem ratifikációja több tagállam részéről késlelteti a folyamatot, éppen ezért felkérjük ezeket az államokat, hogy minél hamarabb ratifikálják a szöveget. Ilyen. Nem támogatom ezt, hogyha az én országom lenne, akkor én is így tenném, akik ezt nem tették, azokat nevezzük meg, lehet, hogy ez jobban ösztönözni őket, hogy ezt csinálják meg. Kérem a kollégákat szavazzuk le ezt a módosító indítványt, és úgy fogadjuk el az indítványt, ahogy itt van, mert név szerint megnevezi az embereket. Tehát az én szóbeli módosító maradjon úgy, ahogy van. Ezt akartam mondani. Jó, hát akkor a kettes szóbeli módosításról szavazzunk az eredeti megfogalmazásban. Mellette, ellene, elfogadva. És így most a módosításról nem kell szavaznunk. 48-as mellette, ellene, elutasítva. 49 mellette, ellene, elfogadva. 50-es mellette, ellene, elfogadva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, elfogadva. 54-es mellette, ellene, elfogadva. Most pedig blogban szavaznánk az első két módosításról a citation-höz. Mellette, ellene, elfogadva. Négyes módosítás, mellette, ellene, elutasítva. Ötöst visszavonták, úgyhogy ezen a ponton végső szavazás elektronikus formában a jelentéstervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. öt ellenében, sőt hát 50, mert ugye itt van még ez a plusz kettő, úgyhogy gratulálunk a jelentéstevő asszonynak. Bene. Uh, abbiamo un'altra votazione. Van itt még egy másik szavazás is. strumento democratico. Demokrácia és emberi jogi eszközök. Egyes, kettes, hármas módosító. Együtt szavazunk erről. Ki van mellette? Ellene? Elfogadva. Négyest visszavonták, szavazunk a kilencesről, mellette. Ellene? Elfogadva. Ötös visszavonták, tízes mellette ellene elfogadva, hetes mellette ellene elutasítva, 8-as, 6-os visszavonták, 11-es mellette ellene elfogadva, 12-es mellette ellene elfogadva, 13-as mellette ellene elfogadva, elektronikus szavazás a az így módosított jelentésről. Mellette? Nem. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezárom a szavazást. 45 2 hat tartózkodás elfogadva. Elektronikus szavazás a jogalkotási javaslatról. Megnyitom a szavazást. Még néhány kolléga nem szavazott, bár a kártya ben van a szavazógépben. Zárjuk le, lezárom. 46 meg 2, 48, ellen 1, illetve ellen 0 tartózkodik 1, elfogadva. pakisztáni vélemény, egyetlen módosítót kell szavaznunk, mellette, ellene, elutasítva, Rendben, elektronikus szavazás, az egyetlen módosítóról, egyes számú módosítás, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Harminckettő. 20 elfogadva. Gratulálok az előadónak. Elektronikus szavazás a végső állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak. Még 20 nem szavaztak körülbelül. Valaki ben hagyta a kártyát, és nem szavaz? 54 kártya és 48 szavazat mindegy, lezárjuk. 38 plusz 2 mellette, 10 ellene. Gratulálok az előadónak, elfogadva. Pausa technika. Technikai szünet. 5 perces technikai szünet. Onorevole Chilnissimo vuole intervenire? Prego szeretne hozzászólni? Köszönet, elnök úr. Egyszerűen annyit szeretnék mondani, hogy csalódott vagyok a döntés miatt, viszont elfogadom, hogy lezárult a kérdés. A LIBE esetleg majd véleményt fog nyilvánítani róla. Szeretném hangsúlyozni, hogy a parlament és a képviselők ma egy történelmi lehetőséget vesztettek el, hiszen bátrak lehetünk volna. Sajnálatosnak tartom ezt, nagyon sok civil szervezet, aki emberi jogokat véde, ugyanígy gondolkodik. Sajnálatosnak tartjuk ezt a szavazatot, sajnos konkrét példáink vannak mindenre. Azt is sajnálom, hogy Mástrom biztos neve egy olyan szöveghez fog kapcsolódni, amelyik nagyon kevésé védi az emberi jogokat. Köszönöm a végső szavait. 5 perc szünet. Si spostano le scene. Si spostano le scene, cambio. e poi parla e poi Bene, se gentilmente volete Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Eszmecserét folytatunk most a gázai helyzetről, az izraeli haderő bevetését követően kialakított, kialakult helyzetről akarunk beszélni. Humanitárius segélyszállítmányt támogattak meg, és néhány humanitárius aktivista is életét vesztette. Szeretném elővezetni azt, hogy az eszmecsere előtt még, hogy a biztonságpolitikai titkárság, titkár közvetlenül kérte azt, hogy két külön vita folyjon le. A Kuriel nagykövet és Fernández Arias nagykövetek jelenlétében. Ezért kérem, hogy az eljárást tartsák tiszteletben, mert ilyen megállapodás született. Egy első fázisa lesz az eszmecserének. Fernández Arias nagykövet fog egy bevezetőt tartani, el fogja mondani az Európai Unió állásfoglalását a főképviselő nyilatkozata alapján. Ezt követően erről a témáról vitát nyitunk. Ezután meghallgatjuk Kuriel nagykövetet. Ezt követően önök feltehetnek kérdéseket, megjegyzéseket tehetnek közzé. Más mondani való most nincs akkor meghallgatjuk a vendégeket, és ezt követően tudjuk a képviselőket meghallgatni. Először Fernández Arias követi a, nagyköveti a szó, lenni a szó. Köszönöm, elnök úr és szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak az AFET bizottság ülésére, azért, hogy beszámoljak arról, hogy az EU mit tesz a tegnap kora reggeli incidens követően. Ahogy ön is mondta, humanitárius szállítmánya, hajók érkeztek a gázai övezet felé. Hadd mondjam el azt, hogy ma a főképviselő képviseletében vagyok itt. Tegnap és ma is megbeszélést folytattunk a kérdésről. Először is néhány szót szeretnék szólni arról, hogy az incidenst mi követte közvetlenül, és az EU hogy reagált. Catherine Ashton néhány órával az eseményeket követően felvette a kapcsolatot több szereplővel, a Lieberman külügyminiszterrel, ma délelőtt pedig Fayad palesztin hatóságok képviselőtében Fayad miniszterelnökkel, az izraeli nagykövettel, a kabinet főnökön keresztül, még tegnap felvette szintén a kapcsolatot, és ösztönözte azt, hogy egy azonnali találkozót szervezzünk, és egy nyilatkozatot írhassunk, ami az egyes elemeket pontosítja az EU állásfoglalását tekintetében. Egy gyors válasz született, a főképviselő ösztönözte az EU-t, hogy közös állásfoglalás szülesen, és ezt meg is tettük tegnap. Az incidens komoly volt, tragikus, gyors volt a reagálás. A nyilatkozat szövegét mindenki megkapta itt a teremben, bizonyára olvasták. A következő elemek szerepelnek ebben először is. Sajnálatosnak tartjuk, hogy emberi életek lettek az áldozatai ennek az incidensnek, és együttérzésünkről biztosítjuk az áldozatok rokonságát. Elítéljük azt, hogy erőszakot alkalmaztak, és ez ilyen nagyszámú áldozat sérülését, illetve halálát okozta nyomozást kívánunk végeztetni, hogy pontosan milyen körülmények voltak. Három elemet soroltunk föl a nyilatkozatban. Először is ösztönözzük és felhívjuk az összes felet és az összes szereplőt arra, hogy ne fokozzák az erőszakos cselekményeket. Kérjük az izraeli hatóságoktól, hogy a tagállamoknak teljes hozzáférés biztosítsanak az incidens rész információ tekintetében, és a nyilatkozatban az is szerepel, hogy az EU megerősíti vállalását a gázai övezet témájában, de erre majd visszatérek később is. Ez volt az első reakció. Ezt követte egy másik nyilatkozat, ma délelőtt a, került ez kiadásra, Lavrov külügyminiszterrel együtt Rostovban. Az EU-orosz csúcs helyszínén, és majd délután, kora délután egy újabb nyilatkozat készült Fanompai részéről, vagy aláírásával. Tehát több fórumon született az ENSZ keretek között is nyilatkozott a témával kapcsolatban. Ezek voltak az első reakciók. Figyelembe kell vennünk azt, hogy a nagy, jelentősek lesznek a diplomáciai következmények. A palesztinok esetében a nyomás áll fönn, a diplomácia bonyolult lesz, a feszültség erősödni fog véleményünk szerint. Bizonyos kapcsolatok megszakadnak, például Izrael és Törökország közötti kapcsolat valószínűleg sérülést fog szenvedni. Valószínűleg nagyon rossz fejlemények következnek be az izraeli és a török kapcsolatok területén. Egyip, Egyiptom is nyomás alatt van, és erről is vannak információink. Számunkra az a fontos, hogy amennyire lehet, korlátok között tartsuk a következményeket. Látjuk, hogy egyre több nyilatkozat hangzik el, a tévék, a sajtó foglalkozik a kérdéssel, demonstrációkra kerül sor és ezért is hívtuk fel az összes félt, hogy tartaszkodjanak a felszültség erősítésétől és minden résztvevő félt felszólítunk arra, hogy ne erőszakos cselekményen reagáljanak az eseményekre. Ez lényegi eleme a mi állásfoglalásunknak, és nem szabad a palesztin és izrael közötti békét szem elől veszítenünk, mint fő cél. Folyamatosan kapcsolatban állunk a érintett felekkel, tegnap is volt egyeztetés, ma is, a négy vezető egyetértett abban, illetve két oldal is sor került, például Catherine Ashton és Lavrov miniszter között, ahogy említettem, Rostovban. Az ENSZ-szel föláll a kapcsolat, az Egyesült Államokkal folyamatos a kapcsolattartás, ami fontos, és amit a, amiből a kvartett megegyezett, hogy amilyen gyorsan lehetséges, talán júliusban következő miniszteri találkozón foglalkozni kell a kérdéssel. Jelenleg a négy fél egyetért azokban az elemekben, amelyek a tegnapi EU nyilatkozatban szerepelnek. A harmadik elem, amiről szeretnék beszámolni önöknek, hogy mi lehet a hosszú távú hatása ezeknek az eseményeknek. Az azonnali ö, események, vagy azonnali következményeken túl le kell vonnunk a tanulságot hosszú távra. Először is, és ez a tegnapi nyilatkozatban is egyértelműen szerepelt, az EU nem fogadhatja el a gázai övezet lezárását. Ez elfogadhatatlan, és nem hoz semmilyen pozitív eredményt. Meg kell nyitni az átjárókat a normál forgalom előtt, nemzetközi ellenőrzést kell biztosítani az EU hosszú távú vállalásokat tett. Az EU azt vállalta, hogy kezeli a határ ellenőrzést. A misszió még mindig ott van, bár lehet, hogy nem működik, de készen áll a misszió, újra meg lehet nyitni, amint a felek ezt elfogadják sürgősen el kell érjük, hogy egy megfelelő megoldást szülessen a gázai jövedelmezett problémáira. Változnia kell a helyzetnek, a probléma a politikai, politikai problémára politikai megoldást kell találni. Az incidenset követően úgy gondolom, hogy nem ö, ö, tagadhatjuk a gázai problémákat, és most ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr. Köszönöm Nagykövet úr, Szalafranka képviselője a szó, lehetőleg két percre szorítsa a hozzászólását, ezt kérem. Köszönöm szépen. Először is szeretnék a PSC elnökének köszönetet mondani, hogy Eston asszony helyettesít itt, és szeretném a frakcióm nevében, a néppárti frakció nevében kifejezni, hogy mennyire sajnáljuk, hogy ezek a tragikus esetek megtörténtek. Köszönöm az izraeli nagykövetnek, hogy eljött ide, nyilván magyarázattal szolgál majd ő is, de nagyon nehéz elképzelni, hogy teljesen el ne ítélnénk ezt a dolgot mm, korlátozás nélkül, mert ez így elfogadhatatlan. Nem lehet viszont elítélni senkit, ha nem hallgattuk meg előtte. Különbséget kell tenni tehát az okok, amelyek nyilvánvalóak között, és másrészt a között, ami az eredmény volt. Nyilvánvaló az embargó, az ok. Fel kell tenni a kérdést olyan ügyekben is, amelyeknél azt gondoljuk, hogy jó hiszeműek voltak eredetileg, de mégiscsak ilyen szomorú eredménnyel jártak. Az elnök az imént beszélt, halottak, elszigetelődés, Egyesült Államok támogatásának megvonása, a török nagykövet hazahívása, hazarendelése, és egyéb területeket sorolhatnánk. Éppen az imént hallottuk a volt iráni külügyminisztert, és láthattuk, hogy milyen komoly, súlyos következményei vannak egy ilyen esetnek. Megkérdezem a PSC elnökétől, hogy hány EU polgár van érintve, itt nem csak konzuli segítségről beszélünk, a közlemény is ezt tartalmazza, hanem tulajdonképpen érdekelne az EU politikájának megváltoztatására irányuló szükségesség a Gáza övezetben. Ez azt jelenti, hogy ha Hamas terrorista szervezetként megkérdőjeleződik az listán. Köszönöm, Szala Franka úr. Köszönöm, Munic kollégája a szó, kettő perc. Eh, grazie, presidente. Gracias a la presidencia española y al eh, presidente del COPS por comparecer. Köszönöm szépen a spanyol elnökségnek és a PSC elnökének, hogy eljött ide. Ezek után az igencsak súlyos események után, amelyekre nemzetközi vizeken került sor, itt ö, ö, Nyilvánvaló, hogy Izraelnek nincs szüksége további destabilizáló elemekre. Ha az EU megadja Izraelnek a lehetőséget, hogy magyarázzák el, mi is történt, hogy ők hogy látják ezeket az eseményeket, illetőleg amit mi a nemzetközi jog egy megsértésének nevezzünk, egyfajta agresszióról van itt szó. A tengeri jog, a humanitárius jog sérül, Izrael pedig nyilvánvalóan a biztonságát meg kell, hogy védje, de ehhez nem szabad megsérteni a nemzetközi jogot, és nem alkalmazhat ilyen aktív katonákat ö, saját biztonságai értelmében. Egy független nemzetközi vizsgálatbizottságot kéne elfogadnia Izraelnek, a lényeg pedig az, hogy a béka folyamatnak újra el kell indulnia, és lehetőleg sikeresen, a leggyorsabban le kell zárni ezt a folyamatot. Egyébként pedig követelem, hogy a gázai övezet lezárásának legyen végre vége, ez nem csak egy embargo, hanem teljesen lezárták, és ennek véget kell vetni. Nehéz képviselő, kettő perc. Köszönöm. Elnök úr, kedves kollégák, az európai Unió többször is kifejtette már, hogy a Gáza övezet blokkádját teljes mértékben elítéli, és követelte, hogy szüntessék meg, többek között humanitárius okoknál fogva is, és politikai okoknál fogva is. Azt gondolom, hogy az elmúlt napok tragikus eseményei egyértelműen rávilogítottak arra, hogy a helyzet ténylegesen fenntarthatatlan immár hogy túlságosan komolyak a következmények. Az magától értetődő, hogy a frakcióm egyáltalán nem ért egyet az izraeli támadással a humanitárius flottára. A kopsztól azt szeretném kérdezni, hogy vissza, hogy tudják-e igazolni, hogy biztos-e, hogy nemzetközi vizeken került sor a támadásra, mert a nemzetközi jog vonatkozásában ez még csak rontana a helyzeten. Kilnészen képviselő, kettő perc. Köszönöm szépen. Gázából visszatérve azt tudom elmondani, hogy miután az izraeli hatóságok nem engedtek be minket 2009-ben a gázai övezetbe, de mégiscsak Egyiptomon keresztül bejutottunk. Most először jutottam el oda, és most már meg is értem, hogy Izrael miért is nem szeretné azt, hogy mi Gázába látogassunk. Ebben a gettóban az élet elviselhetetlen. Egyszerűen felháborító az, hogy ilyen helyzetben élnek ezek az emberek, több mint 50%-a a fiataloknak, akik 18 év alatt vannak, és semmi, ö, tehát nem lehet neki, rájuk ö, azt mondani, hogy ö, bármi közük lenne az a választási eredményekhez, azért mégiscsak nekik joguk van ahhoz, hogy éljenek. Az a tragédia, amelyet megéltünk, hát bizony azt hiszem, hogy mi is felelősei vagyunk ennek a kialakult helyzetnek, a politikusoknak, én magam is annak érzem magam egy, egyébként. Az Európai Unió és az európai kormányok is felelősek, ugyanis nincsen elég politikai kurázsink ahhoz, hogy a palesztin helyzettel és a gázajövezettel kapcsolatban felemeljük a szavunkat. Nagyon kevés volt a bátor cselekedet. Éppen ezért a lakás, a helyi lakosok az életüket kockáztatva próbálnak valamit tenni, és ez egyszerűen felháborító. Ez a bolykott, ami most kialakult nagyon sok európai országban, miért is van erre szükség? Azért, mert egyszerűen nem vagyunk képesek arra, hogy biztosítsuk, hogy a, az Európába in portált termékek között nem találhatóak olyan termékek, amelyek ezekről a területekről származnak, mert egyszerűen nem tudjuk nyomon követni a származását a termékeknek, és ezért aztán a szállampolgárok, azok, akik olyan kezdeményezésekkel élnek, amelyek azért alakulnak ki, mert a politikusok nem, tetnek, nem tesznek semmit. Egyszerűen elég volt ebből a jelenlegi helyzetből, és Izrael büntetlenségének véget kell vetni. Tánok képviselő, kettő perc. Of course, of course the ECR deeply regret. Hát igen, nagyon sajnálatos az, hogy emberi életek kioltattak. Nagyon sajnálatos az, hogy nem tudták átirányítani egy semleges kikötőbe ezeket a hajókat. Az iszlám, iszlám karitatív szervezetek, a Hamas, miatt nem tudják végbevinni a saját kezdeményezéseiket. Izrael úgy gondolja, hogy legálisan mm, végzi a blokkádot. Nem vagyok egyébként a nemzetközi tengerészeti jognak szakértője, tehát nem tudom, hogy ez tényleg így van-e. Mindenesetre az, hogy nem engedi meg, hogy eljussanak a segélyszállítmányok Gázába, a szárazföldi úton, és most már Egyiptom is lezárta a csatornáit. Amikor a katonákat megtámadták az aktivisták, akkor kezdték fegyvert használni. Úgyhogy teljes nyom, nyomozásra van szükség azért, hogy megnézzük, hogy ténylegesen milyen volt a reakció, hogy a hadbíróság előtt kell, hogy választ adjanak a, arra, hogy föllépjenek. Az biztos, hogy sajnálatos módon nem ért célt a humanitárius segélyszállítmány, de a blokkádot véte Izrael, úgyhogy az intifáda és a dzsahát nevében ugye békés támogatókat támadtak meg, gyerekek és nők voltak jelen a hajókon, ezt nagyon jól tudták, és nagyon jól tudták azt is, hogy a, az erőszak ilyen esetben abszolút nem elfogadható ártatlan emberek estek áldozatul, úgyhogy mindenképpen ki kell ezt vizsgálni, bárki bármilyen jog alapján lépett föl, annak számot kell adnia a cselekvéséről. Tényleg fenyeget, hatalmas kockázat, az biztos, hogy Gázába be tudnak jutni a fegyverek a Hamászhoz, hogyha nincs megfelelő ellenőrzés. A palesztin hatóságokat is fenyegeti a Hamas. Grazie, onorevole Köszönöm. Meyer képviselő, kettő perc. Muchas gracias, presidente. Mi grupo, en primer lugar, quería rendir homenaje. Köszönöm Köszönöm. Először is az Európai Parlamentben szeretnénk eh, mindenkit meggyászolni, aki elveszítette életét, ártatlan aktivisták, akik humanitárius segítséget kívántak eljutatni a gázai lakosságnak. Eh, a nyilvánosság előtt ki kell állnunk ezzel a méltánylással, az európainak követelnie kell, hogy ez a fajta bűnözés, az emberi ilyességgel egy bűnözés, amit Izrael elkövetett, ezt tisztázzuk. Ártatlan emberek vére tapad a kezükhöz és ezt nem lehet büntetlenül hagyni. Az EU-nak igenis számos lehetősége van arra, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy az izraeli kormány politikailag és jogilag is felelősségre vonásra kerüljön. Ez egyértelmű agressziót jelent, egyértelműen sérti a nemzetközi jogot, az, az izraeli kormány újra megsérti a jogot, aláírt egyezményt sért meg, még a saját maguk által aláírt egyezményt sem hajlandók betartani, mi szerint lenne egy békés állam a palesztinoknak, amely együtt tud élni az izraeliekkel. Ez egy nagyon súlyos esemény, aminek tanúi voltunk, és remélem, hogy sikerül állásfoglalást összeállítanunk a vita után. Követelem, hogy Strasbourgban legyen egy vita, amelynek a vége egy állásfoglalás, és minden frakció mondja el, hogy milyen büntetést kívánnak alkalmazni. Az én frakcióm egyértelművé teszi, az Európai Uniónak nemzetközi szinten kell követelnie, hogy tartsák be a nemzetközi jogot. Vannak olyan nyilatkozatok, amelyek ezt már eddig is megtették. Miért a társadalmi szerződést, miért nem jegeljük az miért, nem, miért konzultálunk tovább, miért nem vagyunk energikusabbak, miért nem követeljük az emberi jogokat. Több mint 400 fogoly van pillanatnyilag, több mint 10 halott egy alkalommal. Ez nem elég, hogy lépjünk, hogy reagáljunk közvetlen az Európai Unió részéről. Ezt követeljük frakcióként, és igyekszünk ezt a nyilatkozatban kifejezésítetni. Remélem sor kerül a nyilatkozatra. Akkor most az első kérdéskör Fernández úré. Ő fog ezekre válaszolni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes kérdéseket tettek fel. És ahogyan ön is elmondta, a nagykövet úrnak kell majd ezekre a kérdésekre is válaszolni, hiszen ő az, akihez szólnak a kérdések. Száfranka úr azzal kapcsolatban tett fel egy kérdést, hogy hány európai állampolgár van letartóztatva Izraelben. Nos, hát az információink nem teljesen pontosak. Az biztos, hogy tudjuk, hogy a az állampolgárok száma, akik a hajókon talál voltak, nagyon magas, és ezeket az embereket átvitték az Ázdói kikötőbe, onnan pedig a Bersébai büntetés végrehajtó intézetbe, ahonnan aztán többen kérték, hogy hazaküldjék őket. Ez egyébként meg is történt, mások viszont nem voltak hajlandóak adatokat adni magukról. és várják a bírósági tárgyalást. Nos, hát egyelőre ennyi információt kaptam, miután a mai napon kétszer is Tel Avivval beszéltem. Őket bíróság elé fogják állítani az illegális bervándorlás vágyával amennyire az információk biztosak, hát nagyjából négy órával ezelőtti információkat kaptam, kb. 50 állampolgárról, európai állampolgárról van szó, aki a mostani letartóztatási hullám során mm, került börtönbe, és másokat viszont már hazaküldtek. Kb. 10 emberről van szó, ezeket az embereket már visszaküldték hazáikba, vagy pedig nem sokára meg fog ez történni hogyha érdekli önöket, akkor országokra lebontva is vannak adataim. Azonban vannak olyan országok is, akik, amelyek nem rendelkeznek nagykövetségekkel a helyszínen, úgyhogy ezekben az esetekben nem rendelkezünk pontos információkkal, adatokkal. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy az izraeli hatóságok konzulátusi szinten tájékoztassák az európai államokat azoknak a személyeknek a letartóztatásáról, akik az adott állam állampolgárai. Ami a Hamaszt illeti, nos hát az Európai Unió továbbra is elkötelezett a múlt év decemberi Európai Tanácsi döntések alapján a három kritérium kapcsán. Tehát Izrael elismerése, az erőszakkal való felhagyás, fontos kritériumok, ezeket elvárjuk a Hamásztól, és egyelőre nem, vár, nem történt változás ezen a területen. Négy képviselő egy kérdést tett fel. amely arra vonatkozott, hogy valóban nemzetközi vizeken voltak-e ezek a hajók, ugyanis a mi nyilatkozatunkban nemzetközi vizekről esett szó. Nos, hát a birtokunkban lévő információk alapján a hajók, sőt a fő hajók, a Marmara, 60 ö, tengeri mérföldre tartózkodott a tengeri blokád területéről, területétől tehát mondjuk 70-80 tengeri mérföldre az izraeli partoktól, vagy a gázai partoktól, most attól függ, hogy ezt hogyan értelmezzük. Tehát itt nemzetközi vizekről van szó, éppen ezért ö, esik szó a dokumentumban nemzetközi vizekről. Aztán a gázai jövezetre vonatkozó kérdéssel kapcsolatban nem változik politikánk, azonban egy dolgot talán hozzátehetek, amennyiben ebből a tragikus eseményből valamilyen következtetést levonhatunk, az talán az, hogy tanulságot, hogy a gázai helyzet újra és újra a nemzetközi közösség elé törbe, jó vagy rossz értelemmel egyaránt. Úgyhogy az Európai Unió és a nemzetközi közösség mindenképpen figyelembe kell, hogy vegyék az á- a gázai helyzetet, és ezt sokkal komolyabban kell venni. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen Fernández nagykövet. Most pedig megadnám a szót Kuriel nagykövetnek. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen. Tisztelt Parlamenti Bizottság! Kedves kollégák, a tanács, illetve a soros elnökség nevében, kedves hölgyeim és uraim, mindenkinek kellemes délután kívánok, és köszönöm, hogy meghívtak a mai ülésükre nem könnyű helyzet senki számára az elmúlt időszak eseményei, és mi is nagyon sajnáljuk Izraelben az emberi életeket, az elvesztett emberi életeket. Amennyiben követték az elmúlt időszakban a történéseket, tudják önök is, hogy nagyon sok minden történt, tehát megpróbálok majd olyan dolgokra koncentrálni, amelyek az izraeli álláspontot magyarázzák. Simon Prezen, Perez eh, eh, elnök eh, a következőket mondta tegnap este. A Hamász úgy döntött, hogy a palesztinok és Izrael közötti békét megakadályozza. Izrael kiürítette a gázai övezetet, Hamász pedig gyakorlatilag több mint tízezer rakétát küldött Izraelre, és az izraeli civilekre lövöldöznek erről a területről a szárazföldön, a vizeken keresztül és a szalagutakon keresztül is támadják Izraelt, és megakadályozzák azt, hogy az embereknek békét és prosperitást hozzanak, helyette inkább a terrorizmus eszközéhez nyúlnak. Ugye a kvartett három gondolatára mm, utalt a spanyol nagykövet, és hát valóban ez jelenti számunkra is az alapot, és az események hátterében is az áll, hogy Izrael ezeket visszautasítja, nem hajlandó teljesíteni. Most, hogyha ők el se ismerik, hogy egy Izraelnek joga van ahhoz, hogy létezzen, akkor nincs miről beszélni. Izrael szeretné megvédeni állampolgárait, és ezért a nem ellenőrzött hajók hajószállítmányokat nem engedjük be a gázai övezetbe. Ugye itt a terrorizmus terjedéséről és a béke megakadályozásáról van szó. Aztán a nemzetközi jog kérdésére szeretnék most röviden utalni. Izrael és a Hamász között fegyveres konfliktus van éppen életben. Ez a szervezet, a Hamas, ne felejtsük el, hogy az Európai Unió terrorista listáján is szerepel. Állandóan ö, ö, fegyvercsempészet történik az országba, a tengereken keresztül is, éppen ezért a nemzetközi jog is elismeri, hogy közbeléphetünk. Még a nemzetközi vizeken is. Izrael éppen ezért a nemzetközi jog értelmében megtehette azt, hogy ez a hajó megakadályozza ezt a hajót abban, hogy partot, partot érjen. Persze nagyon egyszerű a nemzetközi jogra hivatkozni, de azért bizony ne felejtsük el, hogy ebben a mostani helyzetben Izrael teljes mértékben betartja a nemzetközi jog kötelezettségét. Az elmúlt hetek, napok során Izrael többször is világosan kimondta véleményét ezzel a hajóval kapcsolatban, éppen ezért a, ennek a hajónak lehetőséget biztosítottunk arra is, hogy egy semleges kikötőbe tehesse ki a szállítmányát, ahol azt ellenőrizni tudják itt több tízezer tonna humanitárius szállítmányról volt szó. Mi 15 ezer tonnát szállítunk minden héten a gázai övezetbe humanitárius segélyszállítmányként. Izrael erőfeszítései ellenére úgy tűnt, hogy a szervezőket inkább az érdekelte, hogy egy provokációt hajtsanak végre. A flottilla szervezői világosá tették azt, hogy az volt fő céljuk, hogy a tengeri blokádot áttörjék és a hajó az EFT hírügynökségnek azt mondta május 27-én, hogy itt nem arról van szó ennek a hajónak, nem az a célja, hogy a humanitárius segítséget eljuttassa, hanem inkább az, hogy a blokádot megtörje. Az izraeli katonákat, akik leginkább lőfegyverekkel voltak felfegyverezve, vasrudakkal támadták meg. Ez a csürhe mindenféle ö, fegyverrel támadott az izraeli ö, katonákra, akiket ö, megsebesítettek. Hárman ö, nagyon rossz állapotban vannak. Éppen ezért azt szeretném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 nagykövetnek, és majd utána szólalhat fel, jó? A nagykövet úr után majd megadom önnek is a szót. És lesz ideje mindenkinek beszélni. itt vannak a képek azokról a fegyverekről, amelyeket tegnap foglaltunk le. Most ne haragudjon, én e- ezt el is higgyem? No. Szól a bekiabálás. Hát ki az, aki ezeket hitelesítette, ezeket a képeket? I'm very many reasons why they should lie about it. Continue, Mr. Chairman. Folytathatom? Eh, per favore. Kérdezi a nagykövet. Elnök, ne haragudjon. Akkor adom meg majd a szót önnek is, hogyha majd a nagykövet úr befejezte a mondani valóját. mindenkinek lesz majd lehetősége arra, hogy elmondja a mondani valóját. Kérem, hogy nagykövet úr mondja el az expozéját. Röviden fogok most már csak szólni, tehát hölgyeim és uraim, miféle békeaktivisták azok, akik késekkel és mindenféle szerszámokkal támadnak. Most ők azt mondják, hogy ők a békét akarják elősegíteni, de azért ne felejtsük el, hogy itt hogy egy olyan csoportról van szó, akik különböző háttérrel rendelkeznek, de hát a vezetőik azt mondják, hogy ők emberi jogi aktivisták, de akkor, amikor a Hamas, izraeli polgári célpontokra kilőtt rakétáiról van szó, akkor érdekes módon csendben maradnak. Hát itt politikai ellenzékről van szó, nagyon sajnálom, amit önök Gázában láttak, de azért ez a valóság. Ez nem egy békés humanitárius misszió volt, ez egy provokáció volt, amely sajnos tragédiába torkollott. Ezekben az órákban is feltárjuk a hátterét ennek a kérdésnek, ami a konzulátusi kapcsolatokat illeti, az EU-val további, továbbra is kapcsolatban maradunk a hajó utasait Gázába visszük, és ott ellenőrzünk mindenkit. Mi üdvözlünk mindenféle béketörekvést, és örülünk annak, hogy nemrég a tárgyalások jó irányba kezdtek haladni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Grazie, signor Köszönöm, nagykövet úr. Omen Rajten képviselője a szó, kettő perc. Zitter, als meneer de ambassadeur denkt... Elnök úr, ha a nagykövet úr úgy gondolja, hogy ezek a képek engem meggyőztek, akkor nagyon rosszul gondolja. Amit itt látunk, az nem fegyver. Az a szendvicset is késsel csinálnak, tehát erre is szolgálhatna egy ilyen kés. Mi történt volna, ha ezek fegyverek lettek volna? Jó, a, egyébként ha fegyver lett volna, akkor sem lehetett volna megengedni, hogy embereket öljenek meg a hajón. Elnök úr, a Gáza övezet. Ott emberek, gyermekek élnek, szegények, a lehető legszegényebbek élnek, a rettenetes körülmények között. És a politikájukkal önök ezeket az embereket a Hamas karjaiba űzik. És amit az Európai Bizottságtól követelek, eh, jó, persze mondhatnak szép dolgokat, hogy szüntessék meg a blokádot, de mi van akkor, ha nem szüntetik meg a blokádot? A Európai Unióként mit lehet tenni? Ez a kérdésem a bizottság felé. Másrészt eh, ez a vizsgálat, eh, ebbe belemennek önök, együttműködnek, vagy ugyanaz történik, mint a Goldstone jelentés esetében. Most a konzuli együttműködése szabályozva van? Elnök úr, ezek voltak a kérdéseim. Elnök, köszönöm. köszönöm szépen. Most pedig páncéli képviselője szó még két perce. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy a kérdést nem lehet incidensként kezelni, <coughs> és másodszorban pedig egyetértek azzal, hogy a kommunikék politikája itt nem elegendő. Mi jártunk Gázában, felvetettük a problémákat, ezek komoly problémák, amelyek főként a béke folyamat megakadályozása, vagy annak akadályaként értelmezhetők. Itt a biztonság például nagyon fontos, és az izraelieknek elmondtuk azt is, hogy nagyon szívesen segítünk, és pont ezért éreztük magunkat politikai értelemben butának. Éppen ezért ment el az Európai Parlament delegációja Gázába. Itt most nem az a lényeg, hogy a béke folyamat sérüljön, és az erőszakosok kapják meg a vezető szerepet civilek meggyilkolásával kapcsolatban világosan kell eljárnunk, de azért akkor sem kellett volna beavatkozni ennek a hajónak a belügyeibe. Ez egy dilettáns cselekmény volt. És itt nem arról van szó, hogy kinek volt igaza, hanem itt meghaltak emberek. Ezt pedig már nem tudjuk megváltoztatni. És végül ez a mostani esemény azért az Európai Unióban is kérdéseket vet fel. Ugyanis a civilek részéről való öm, cselekmények vagy kezdeményezések azt mutatják, hogy mind az EU, mind az USA nem mutatnak kellő komolyságot a helyzet megoldása érdekében. Egyrészt arra van szükség, hogy most végre közvetlen tárgyalások folyanak, ezt nem lehet megkerülni, és aztán oda kell figyelni arra is, hogy az Európai Unió Ankarával szemben is hogyan jár el. Nem szabad, hogy ezt a részt elfelejtsük akkor, amikor a régióban gondolkodunk. Európának ezen el kell gondolkoznia, és minél hamarabb kell ezt megtennie. Elnök, köszönöm. Weigl képviselő, két perc. Grazie, signor Presidente. Izrael ravna tako, kot ravna, zato ker ima občutek, da. Köszönöm szépen. Izrael azért lép fel úgy, ahogy fellép, mert az az érzés, hogy nincsenek barátai a világon, és hogy el van szigetelve, és mindenki csak rosszat akar neki. Sajnos, mielőtt a delegáció elindult volna Palesztinába, voltak itt a parlamentben olyan kísérletek, hogy diszkreditálják a delegáció tagjait olyan emberekként, akik nem igazságosak Izraellel szemben. Ez egy rossz gyakorlat, és elkeni a tényleges helyzetet. A kérdés most felvetődik, hogy Izrael érzésére, hogy elszigetelt hogyan reagáljunk. Azt gondolom a demokratikus világ kötelessége, hogy a biztonság érzését adja meg Izraelnek ezt az érzést persze meg kell adni Izrael szomszédainak is. Itt arról van szó, hogy két állam él egymás mellett, egy Izrael és egy palesztin állam, amelyek kölcsönösen tisztelik egymást és békében élnek egymás mellett. Sajnos a probléma nem csak Gázában van. Megnéztük ezt a problémát, még sokat fogunk beszélni erről. A nagyobb probléma tulajdonképpen a nyugati parton, a Jordán nyugati partján van, tehát hogy továbbra is izraeli telepesek vonulnak oda át, hogy építkeznek, ez egy cinikus apartheid rendszer, amely holnap ugyanezeket a problémákat fogja okozni ott, mint amiket ma látunk Gázában. Köszönöm, Zsuli képviselője a szó, kettő perc. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr. Itt most tanúbizonyságot szeretnék tenni arról, hogy mit láttunk a gázai övezetben, amikor ott jártunk a múlt héten pénteken, és ahol találkoztunk is felelősekkel, akik megélték az erőszakos cselekményeket, és akik kimondták azt, hogy a gázai övezetből az Izrael felé irányuló erőszakos cselekmények nagyon is csökkentek. a gázai övezet körül egyre inkább szorul a hurok, már csak három mérföldes körben lehet halászni például a gyerekek. Nagyon sajnálom egyébként, hogy nem nincsenek képeink arról, hogy milyen szegényes körülmények között élnek. Amputálták a végtagjaikat, és senki nem adott nekik művégtagokat. Tehát ez egész egyszerűen borzalmas. kommunikáció itt nagyon nagy kihívás, és semmiféle garancia nincs arra, hogy a most megmutatott képek valósak és hitelesek. Éppen ezért egy nemzetközi független vizsgálatra van szükség annak érdekében, hogy, komoly, hogy tényleg lássuk azt, hogy mi is történt valójában. Éppen ezért azt szeretném javasolni, hogy az Európai Unió végre lépjen ki a passzív szerepéből, és váljon aktív szereplővé a béke folyamatban, mert ki kell mondani, hogy most Izrael túl messzire elment, és azonnal fel kell függeszteni az összes kapcsolatot Izraellel, az összes megállapodást addig, amíg megvárjuk ennek a vizsgálatnak, független vizsgálatnak az eredményt, és az és az OECD is, illetve az EBS e is függeszte fel a kapcsolatait egészen addig, amíg erre a vizsgálatra nem kerül sor. Elnök, köszönöm szépen Zsoli képviselő, most pedig Atkins képviselője a szó két percre. Elnök úr, 50-60 évvel ezelőtt a brit birodalom esetében láttuk, hogy terroristának ítéltek meg embereket, Begin urat is például, és az IRA képviselőit így elítélték, és az Európai Unió a Hamas esetében úgy gondolta, hogy egy fontos szerepet lehet játszani, amikor egy palesztin delegációval elmentünk decemberben, akkor láttuk, hogy sokszor ők játszák a mérleg nyelvét, illetve sokan üzletet akarnak kötni velük. Második megjegyzésem, a kvartett igazából csak idővesztegetés. Az Európai Unió tekintetében nekünk vagy azt kéne bizonyítanunk, hogy valami térje, történjen, vagy pedig fogadjuk el, hogy csak beszélünk, és nem történik semmi. Ösztönöznünk kéne a vezető szerepet, és nem a szavak szintjén kéne, hogy megmaradjunk végül. Úgy tűnik, hogy inkompetensek vagyunk, túlreagálták az izraeliek a gázai esetet, probléma van a útlevelekkel, épületekkel, és ez az esemény is azt mutatja, hogy Izrael kompetenciáit veszíti el, és semmi mást jelenlegi körülmények között fel kell, hogy ismerjük, hogyha ők úgy értik, hogy jogaikat sértik, akkor ezt túlreagálják. Az Európai Unió és a Parlament elsőként kell, hogy reagáljon, azért, hogy megfelelően reagáljunk a Hamas cselekedeteire. A jövő felé kell, hogy nézzünk, a Gáza jövezetben élők és Palesztinában élők jövőjét kell, hogy szem előtt tartsuk. Köszönöm, Edkis képviselő, Lőzin képviselője a szó kettő perc. Köszönöm. Meg kell, hogy mondjam, hogy a provokációt követően a, a képeket megmutatták nekünk. Nem tudok pártatlan maradni ezután. A pártomban Tehát a németországi pártársaim voltak a hajókon, de őket közvetlenül érintette ez az incidens ma tudtak csak beszámolni arról, hogy igazából mi történt. Még 14-en börtönben vannak olyan személyek, akikkel nagyon keményen bánnak. Az összes nyilatkozat, amit a parlament kiad, ezt az esetet lezártként tekinti, pedig igazából ez nem zárult le, még mindig börtönben vannak emberek, még mindig letartóztatások folynak, úgyhogy szeretnék arra javaslatot hallani, hogy az Európai Parlament hogyan gyakorol nyomást azért, hogy ezeket az embereket kiengedjék a börtönből, és hazatérhessenek, és milyen támogatást kapnak. Azt is szeretném tudni, hogy jelenleg mi történik ezekkel a személyekkel, hogyan, milyen támogatást kapnak. Még egy megjegyzésem lenne, Elhangzott, hogy ezek terroristák. Nem igazán értem, hogy hogyan lehet azt elképzelni, hogy az építőanyagot Gázában például fegyveré alakítsák át, amit a terroristák tudnak felhasználni. Köszönöm. lenne képviselője a szó, kettő perc. Köszönöm, elnök úr. Egy kérdésem van. Nagyon hatásos ez a film, azt bizonyítja, hogy a katonák életüket védték, és azért támadtak, a békés aktivisták pedig támadnak. Az biztos, hogy botokkal és egyetárgyakkal az aktivisták nem támadnak rá a katonákra. Azt mondhatjuk -e ezek után tehát, hogy a katonák a saját életük védelmében oltottak ki más életeket. Köszönöm. Kurier nagyköveté a szó, hogy választ adjon az elhangzottakra. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Továbbítani fogom a mai ülésen szerzett benyomásaimat a kormány felé. Próbálok reagálni a felszólalásokra. Azzal kezdeném, hogy az Izrael-EU kapcsolatokra térek rá, illetve Vigel képviselő és a izraeli látogatással kapcsolatos megjegyzésekre szeretnék reagálni. Lehet, hogy technikai probléma, de a program célja céltévesztett. Látogatás Izraelbe és a palesztina területekre, de igazából ez a palesztin területeken történő látogatás volt. Izrael csak a palesztin téma szempontjából vették fel a kapcsolatot. Elmentek Palesztinába, vagy a palesztin területre, és utána átmentek Izraelbe, hogy a palesztin témáról beszéljenek. Hogyha Izrael-el akarnak kapcsolatot föntetni, akkor jöjjenek el Izraelbe, nézzék meg az izrael gazdaságot, a civil társadalmat, a konfliktust nem tekinthetik az egyetlen témának, amivel ez a parlament foglalkozik. Tudom, hogy ez fontos, meg kell beszélni, de ha komolyan akarják, azt akarják, hogy Izrael komolyan vegye önöket, akkor önök is vegyék komolyan Izraelt, és ne csak elítéljék az izraelni fellépést. Ez az első megjegyzésem. Második megjegyzésem. Az első kérdésre reagálnék, hogy a megfelelő nyomozást elvégzi-e Izrael. Ez egy váratlan eredmény volt, és nem volt szándékunkban ez a föllépés. Kétségtelen, hogy Izrael saját érdekében ki fogja vizsgálni az eseményeket. Zsoli asszony, a gázövezet orvosi helyzetét említette. Én most nem tudok erre konkrétan reagálni. A általános izraeli és gázai kapcsolatra tudok csak reagálni. Van egy úgynevezett orvosi folyosó. 2009-ben gázai jövezetből tízezer szemét kezeltek Izraelben. Izrael föntartja ezt a folyosót, ezen keresztül eh, egyrészt betegek tudnak átjönni Izraelbe, másrészt eh, havonta 200 orvos megy át az övezetbe. 3 millió dolláros támogatást biztosítunk évente erre a célra. Természetesen mi sem akarjuk, hogy a szenvedjenek a gázai vezetben élők, de itt azért más szempontok is vannak. Meg lehet -e győzni a Hamaszt arról, hogy fogadják el az alap akit, ami, ez a, ezt a szót használjuk önnek itt Brüsszelben. Mi lesz a válasz? El fogják ismerni, Izrael jogát a létezésre. A Hamas pozíciója az maradt, hogy Izrael nem létezhet, akkor, és itt egy államról van szó. Másik megjegyzésem az erőszak. A harmadik elem korábbi megegyezések, megállapodások elfogadása. Nézzük meg, hogy mi történik. Hogyha meggyőzik a Hamaszt, hogy ezt a három elemet fogadják el, akkor mi tárgyalni fogunk velük. Nem kell, hogy ő, őnök tárgyaljanak velük, elmegyünk, és mi fogunk velük tárgyalni. Nem arról van szó, hogy tárgyalunk-e Hamasza vagy sem. A kérdés az, hogy miről tárgyalunk. Ezért a kvártet elveit kell önök is, hogy kövessék, de ez nem történik meg. Ha megnézik az utolsó következtetéseket és az EU-s nyilatkozatokat, Két évvel ezelőtt ilyen nem is létezett. A Hamas meg van győződve arról, hogy győzött. Az egyik vagy a másik blokkát föl fog oldódni, de a mi állásfoglalásunk nem fog megváltozni. Alapvetően ezek lennének a megjegyzéseim. Egyébként készen állok arra, hogy vállalást tegyek önökkel szemben, a parlamenttel szemben. Izrael készen áll a vállalásokra. Engem vádoltak ami, amiatt, hogy az izraeli látogatás előtt nem jöttem el önökhöz. Nem hívtak meg. Meghívtak volna, szívesen eljöttem volna, és elmagyaráztam volna, hogy hogyan lehetne a programot kiegyensúlyozottabban tervezni. De ehhez meg kell, hogy hívjanak, hölgyeim és uraim. Köszönöm. Elnök, köszönöm, nagykövet úr. Folytatjuk a vitát. 18-an kértek még szót. csak itt tudnak maradni. Azért kérem, hogy röviden fogalmazzanak, egy perces a felszólalási idő, és kérem, hogy azt is jelezzék, hogy kihez szól a megjegyzésük, vagy a kérdésük, tehát Fernández nagykövethez, vagy Koreán nagykövethez. Kasulides képviselő, egy perc. Thank you, President. Um... Köszönöm, elnök úr! Ebben az egy percben először is Fernández nagykövethez szólnék. Mikor történik meg a teljes kivizsgálás? Az én kérdésem az, hogy ki végzi ezt el. A tény az, hogy nemzetközi vizeken történt a támadás. Ez igazolja-e azt, hogy Izrael maga végezze és egyedül végezze a kivizsgálást, vagy pedig lesz-e valamilyen nemzetközi kivizsgálást? és az érdekelt felek részt vehetnek-e majd ebben. Második kérdésem az izraeli, nagykövethez szólok. Szeretném tudni, hogy van-e politikai megoldás a blokádra vonatkozóan, tiszteletben tartva az, hogy ne legyen fegyvercsempészet. Ez most független attól, hogy Hamas mit tesz, vagy mit nem tesz. Köszönöm, Kasszolides képviselő. Egy perc, Koppán képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az izraeli komandósok véres fellépése a humanitárius segélyszállítmány ellen kalóz támadásnak tekinthető. A békés militánsok halála, akik csak megpróbáltak segíteni a gázai övezetben élők sorsán, borzalmas esemény. Úgyhogy válaszokat várunk, és ezeket a város, válaszokat nem egy izraeli vizsgálat kell, hogy meghozza, ahogyan azt Eston asszony kérte a tegnapi kommunikéjében. Itt arról van szó, hogy ezeket az izraeli cselekményeket keményen el kell utasítani, a blokádot meg kell szüntetni, és az Izrael folytatott párbeszédet be kell fagyasztani egészen addig, amíg nem történik valamilyen előrelépés. Ugyanakkor az, hogy láttuk, hogy milyen borzalmas helyzetben él a gázai övezetben a lakosság, azt is figyelembe kell venni. A képviselő egy perc. Sáke képviselő, egy perc. Elnézést. Köszönöm. Azt hittem, hogy lezárult a lista, valami más terveztem korábban. Minden esetre nem tudom, hogy a nagykövet úr be tud-e számolni azokról a határozatokról, vagy arról a döntésről, amivel el akarták téríteni a flotilát, és hogy mi vezetett ahhoz a döntéshez, hogy a katonák megszállták a hajókat hiszen ott kezdődött az erőszakos támadás. Kérdésem, hogy a, ezt a döntést milyen egyéb intézkedés vagy döntés előzte meg? Elnök, köszönöm. Tremo, Tremopulos képviselő, egy perc. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι υποστηρίζω τη συνύπαρξη και τη μη βία. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr támogatom az együttélést, ezt mindenképpen szeretném hangsúlyozni. Egy flottát támadtak meg, ahol gyógyszerek voltak, humanitárius szállítmány volt ezen a hajón, és semmi nem bizonyítja, hogy esetleg mást is szállítottak. Meghallgattunk egy hajókapitányt, aki azt mondta, hogy a szállítmány koordinátorát, Vangelis Paxiaszt is megtaposták, egy másik képviselő sokkos helyzetbe került. Szeretném, hogyha erre a javaslatra reagálnak. Izraelt felelősnek kell tekinteni a emiatt az eseményért, azonnal el kell engedni a börtönbe zárt embereket, és azonnal orvosi támogatást kell repülővel küldeni, azért, hogy akiket a helyszínen még mindig ismeretlen körülmények között fogva tartanak, őket tudjuk támogatni. Kamucákos képviselő, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Igaz, hogy az Unió egy kihívás előtt áll, és meg kell, hogy erősítsük a mechanizmus hitelességét, hiszen a Lisszaboni szerződés elfogadását követően úgy döntöttünk, hogy komoly külpolitikát folytatunk. Hát ezt most bizonyíthatjuk. Független kivizsgálásra van szükség kezdeményezéseket kell tenni a blokk feloldására, a blokkát feloldására, támogatni kell a béke folyamatot, mindenkivel beszélni kell, mindenkivel párbeszédet kell folytatni, aki ebben részt vehet, és természetesen komolyan kell értékelnünk az izraeli kapcsolatokat. Három kérdés sem lenne a nagykövet úrhoz. Azon a filmen, amit láttunk, Ön azt mondta, hogy itt fegyverek vannak. Hát ezekről a fegyverekről beszéltek önök? Ezek azok a fegyverek, amikkel a Hamas harcol? Ezek a terroristák ha, eszközei, fegyverei? Őszintén azok a katonák, akik leszálltak, azt hitték, hogy majd virágcsokorral fogadják őket? Hát nem hiszem. Elnök, tanok képviselő. Igen, öné a szó. Egy perc. Ez egy nagyon fontos kérdés, ez ugyanakkor itt nem bíróság előtt vagyunk, nem kérhetjük az izraeli kormánytól, hogy bizonyítékokkal szolgáljon, ez egyszerűen nevetséges. Az én kérdésem az más. Szerintem fontos lenne az, hogy a tegnapi előzetes jelentés alapján arról ö, esett szó, hogy az egyik ö, izraeli katonától elvették a fegyverét, és aztán ez provokálta ki a nagyobb tűzet. Most voltak itt pisztolyok, vagy sem a hajó fedélzetén? Grazie, onorevole Tánok. Onorevole... Köszönöm. Köszönöm, Tánok képviselő. Kélán képviselő következik. Niente, allora... Vagy mégsem. Akkor Strifler képviselő. Oui, monsieur l'ambassadeur. Igen, én annyit szerettem volna elmondani a nagykövetnek, hogy sokkolt az, amit ön elmondott, ugyanis itt, amikor európai parlamenti képviselőkhöz fordul, és ő azt mondja, hogy ha ők, önök azt szeretnék, hogy ö, Izrael komolyan vegye önöket. Nos, hát itt meg kellene fordítani talán a ön fordítva ül a lovon, hiszen itt az a lényeg, hogy mit, mit gondolunk Izraelről, és azért az a minimum lenne, hogy beengedjenek ezekre a területekre, hogyha azt akarják, hogy mi komolyan vegyük önöket. Borzalmas szegénységet találtunk, és nagykövet úr azt is el szerettem volna mondani, hogy bizony a Hamaszt egész egyszerűen Izrael táplálja, mert a radikálisok kihasználják a blokádot. Úgyhogy talán uh, itt lenne az ideje annak, hogy végre a blokádot felfüggesszék, és végül elmondanám azt, hogy uh, Jeruzsálembe egy olyan izraeli nővel találkoztam, aki azt mondta, hogy elegük van az izraeli politikusokból, szégyelik magukat, uh, hogy izraeliek, mert uh, borzalmas az, amit az izraeli kormány művel. CBS képviselő, egy perc. Na tej sali bardzo łatwo e, dzisiaj wywołać emocje, bo... E, Köszönöm. Nagyon könnyű ma érzelmekről beszélni ebben a teremben. Mindannyian egyetértünk abban, hogy nem maradhatunk érzéketlenek, amikor vér folyik. Viszont a jövőre vonatkozóan politikai megoldást kell, hogy találjunk ebből a szempontból. El tudom fogadni a tanács által javasolt állásfoglalást. A Lisszaboni szerződésnek köszönhetően most van egy új funkció, Aston asszony képviseli ezt. Mi a béke logikáját kell, hogy fog, kövessük, mindig ezt hangsúlyozzuk. Viszont ott háború van. Azok a személyek, akik a hajon voltak, valamilyen módon egy háborús területre akartak bejutni. Sajnos az egész rosszul rossz eseményekhez vezetett, hiszen az izraeli katonák úgy reagáltak, mintha katonai támadás érte volna őket, és fegyvertelen emberekre támadtak. Mindenki elégedetlen az izraeliek, a törökök mi is. Egyetlen egy ember van, aki ma nevetett. Két évvel ezelőtt, vagy két órával ezelőtt az iráni külügyminiszter több alkalommal is ugye provokációt folytattak, hát ők, ők egyedül az akik örülhetnek. Elnök, Karusz képviselője a szó egy perc, és be kell, hogy jelentsem, hogy 18.45-ig teljes tolmácsolás lesz, 18.45-től 19-ig angolul, franciául, spanyolul, németül, hollandul, olaszul lehet beszélni, de csak angol és olasz tolmácsolás lehet majd hallgatni. Ön a szó. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagykövet úr, 2008. decemberében a Dignity nevű kis hajón voltam, és megpróbáltunk humanitárius segélyszállítmányt elvinni Gázába. Itt egy üzenetről volt szó, az európai népek üzenetőről, és Hajfától akkor 70 kilométerre elsüllyesztettek bennünket. Bizonyára nem emlékszik még erre az eseményre, erre az incidensre, akkor a francia hadihajók mentettek meg bennünket. Ugye ők akkor, önök akkor megint azt mondták, hogy megpróbáltunk fegyverszállítmányt becsempészni a tengeren keresztül. Most de miért kell mindig a szerencsétlen kis hajókkal, és nem az igazi fegyvercsempészekkel felvenni a harcot? Másodszorban. Hogyan létezik az, hogy megbotozzák az önök katonáit, és harmadsorban két nappal a Dignity hajó elsüllyesztése után Bárkolyáni asszony azt kérte, hogy egy tengeri folyosót nyissanak a gázai övezet felé, és ezzel kapcsolatban történt egy döntés. Szerintem nagyon has, hasonló a mostani helyzet, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban történt-e valami. Táler képviselő, egy perc. Lépa predsednik, moj komentár je namenjen eh, gospodu veleposlanik. Köszönöm szépen. Nagy követ úrat szeretném kommentálni. Azt mondta, hogy továbbítja majd a kormányának, amit itt hall. Eljutottunk most egy olyan ponthoz, hogy Izrael barátai egyébként meg kell védenünk Izraelt önmagától. Gázát az izraeli politika egy gettó szinonimájává tette. Emlékszünk Szarajevóra, Varsóra a történelemből, így ismerjük mi ezt, és a mi európai-amerikai elkötelezettségünk feszültségekhez vezethet nálunk. Ezek az akciók több terroristát teremtettek, mint amennyit Izrael valaha meg tud akadályozni. Ha most mi csak nézzük a dolgokat, az nem elég, nem lehetünk egyszerű megfigyelők, közbe kell lépnünk, segítenünk kell az izraelieknek és a palesztinoknak, hogy egy palesztin állam létrejöhessen, amely Izrael mellett működni tud, és élni tud. Meg kell védeni ezeket az államokat, hogy a jövő generációk békében éljenek egymással. Lőtre képviselő, egy perc. Oui, merci pour... Euh, Köszönöm szépen. Itt egy újabb propagandia szöveget megúsztunk, úgyhogy Kuriel úrhoz egyszerű kérdéseket szeretnék feltenni, és erre egyszerű válaszokat várok ismeri-e, hogy pontosan hányan haltak meg ebben a véres cselekményben, hányan sebesültek meg, és hogy a családok felé esetleg kívánnak-e részvétet nyilvánítani, és egy egy perces néma felállással adózunk-e az ő emléküknek, és másrészt pedig azok az emberek, akiket továbbra is akaratuk ellenére Izraelben fogva tartanak, mikor fogják szabadon bocsátani, és harmadsorban mikor fog megérkezni a segélyek, a segélyszállítmányok, mikor érkeznek majd meg a gázai övezetbe, és hogy megengedik-e azt, hogy egy nemzetközi vizsgálóbizottság a legnagyobb átláthatóság mellett vizsgálja ki ezt az ügyet, és végül ugye ön a megállapodásokra hivatkozott, a vívmányokra, a kolóniák kapcsán, és mikor kívánják a gázai övezetre vonatkozó blokádot felfüggeszteni. Ne haragudjon. 10, per, tíz másodperccel léptem csak túl az időmet. Lehet, hogy vannak olyan kérdések, amelyek kényelmetlenebbek, mint mások. Köszönöm, elnök úr. Mikor fogunk a polgári lakosokra gondolni? Mikor fogunk azokra a civiliekre gondolni, akik meghaltak ebben az összecsapásban a katonákkal? És gondoljunk a gázai övezetben lakokra is. Ez természetes, hogy érzelmeket kelt. Nagyon nehéz ilyen helyzeteket kezelni és ilyen helyzetekről beszélni. Az a benyomásom, hogy vannak olyan emberek, akik terrorban élnek, folyamatos támadás ér, éri őket a Hamas részéről a gázai övezetben. Hogyha hatékonyak akarunk lenni Európai Unióként, akkor a probléma lényegével kell foglalkoznunk a Hamasszal. Ne felejtsük el, hogy a Hamas nem ismeri el Izrael létjogosultságát, és ezért alakult ki az a szegénység és nyomorhelyzet, ami most a gázai övezetet jellemzi. A partnereinkhez is kell, hogy forduljunk az övezetben, Tor- Törökországhoz például, kényszerítsük őket rá egy bizonyos értelemben arra, hogy ők is gyakoroljanak nyomást olyan országokra, mint például Iránra, amelyik a legfőbb támogatója a Hamasznak, azért, hogy a Hamas végre ismerje el Izrael létjogosultságát. Dofer képviselő, egy perc. Können Sie sich vorstellen, dass man die el tudják képzelni azt, hogy bíráljuk a kormányuk lépéseit, és Izrael valamennyi önrendelkezési jogát megvédjük az egész világon és támogatjuk. Ezen túlmenően Izrael fegyveres konfliktusban áll-e a palesztinokkal, igen vagy nem, mert ennek kihatása van az egész esetre egy nagyon jól felszerelt, a világon legjobban kiképzett, vagy közel-keleten legjobban kiképzett haderőnek kell, hogy jobb eszközei legyenek, tehát le lehetett volna vontatni ezeket a hajókat, stb. Nekem az a benyomásom, hogy ez a konfliktus be volt tervezve. Ezt így akarták, és igaz hogy a helikopterekből lőttek az utasokra az izraeli katonák. Ezek azok a kérdések, amelyekre választálok, és azt akarom, hogy egy nemzetközi vizsgálóbizottság legyen, ne csak izraeli. Préda egy perc. Nincs itt. De rossz a képviselő, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Kérdésem van a képviselőhöz. Izrael együtt fog-e működni egy nemzetközi kivizsgáláshoz, hogyha erről döntés születik? hiszen a korábbi esetben nem volt hajlandó együttműködni ilyen kivizsgálás során. El kell ismerni, hogy szkeptikusak vagyunk a videóval kapcsolatban, amit bemutatott. Nem csak azért, mert nem tudjuk, hogy ez jogos vagy autentikus-e, hanem azért is, mert a parlament néhány hónappal ezelőtt bemutattak olyan képeket, amikor éppen a Goldstone jelentésről akartunk szavazni, és kiderült, hogy nem is a jelenlegi eseményekhez, hanem 2004-2006-os eseményekhez kapcsolódtak azok a képek. Ezért is vagyunk szkeptikusak, amikor ilyen videót mutatnak be nekünk. Végül a kulcskérdés a Hamász vállalást tudnak-e tenni, hogy nem fognak soha civilek ellen erőszakosan föllépni, hogy soha nem fognak erőszakos eszközöket használni. Ez a fő kérdés. Észak-Írországban például a brit állam legitimitását nem fogadták el, de elfogadták azt, hogy az erőszakos cselekményeket soha nem fognak fordulni. Elnök, köszönöm, akkor lezárom a hozzászólásokat. Még ketten akartak beszélni, de nincs időnk. Egyébként ezek a kollégák már korábban is hozzászóltak, akik kimaradnak. Pluré nagykövetnek adom meg a szót először, is ezt követően Fernández nagykövetnek. Tessék önni a szó. <clears throat> Szerintem néhány kérdésre már az előző válaszomban is reagáltam, és csoportosítanám a kérdéseket. Gáza. Elismerik-e, hogy Gázában egy olyan rezsim van, amit fölállítottak a saját fátakbeli embere áldozatok árán, és másfél millió palesztinről van szó Gázában. A rezsim egy brutális rezsim, tesz mértékben a béke folyamat ellenében van, megsértik az emberi jogokat, senki nem említi ezt, és ez az alapja, ez a fő nehézség, tehát a lényeg, hogy tényleg van-e politikai megoldás a blokádra. Én úgy gondolom, hogy igen. Blockading Gaza just because of the fun of it. A tolmácsolás ezen el megszűnik a mai napra. The whole situation around Gaza should be changed, not only the blockade, the sea blockade, but also the passages, release of our soldier, as a, an effective mechanism that will, will, uh, will stop